is my name. Panie i panowie, przystępujemy do kolejnego naszego punktu, czyli wyjaśnienie. Akkor most folytatjuk a szavazatmagyarázatokkal. A következő napi rendi pont ugyanis ez. Kezdjük a Préda ajánlással. Makovály asszonyi a szó. Tessék. Köszönöm szépen. Az Európai Unió